Okay. Rendben. Nem vagyunk nagyon számosan, mert a túpekkel kapcsolatban folyik egy ülés, vagy ám azok, akik itt vannak, azok bizonyal élvezetes időnek néznek elébe. Először is, hadd fogadtassam el a napirendet a koordinátorok ülésén ezt már megbeszéltük. Van néhány bejelenteni valóm. Először is holnapi ülést töröltük. Holnapi ülést töröltük, nem az egész napot persze. Tudnélik, a jelzálog témára vonatkozó szavazás elhalasztása került, úgyhogy ezáltal minden elhalasztása került, így holnap nem lesz ülés. Thomas Pfizerrel, az EFC elnökével lesz egy ülésünk majd május 8-án, délután 2-től 3-ig tehát holnap délután 2-től 3-ig erre meghívjuk önöket. Amennyiben kell még emlékeztető erre, mondom, hogy az ECON felelős, az ECOFIN tanács és az Eurogroup ülések felre való előkészítésre, a gazdaság és pénzügyi helyzetét felmérve a tagállamoknak, és az is feladatunk, hogy rendszeresen tájékoztassuk a bizottságot és a tanácsot e témában. Különösen az az IFC különösen fontos szerepet játszik a folyamatos deficit ö, hiányeljárások tekintetében, így módon eszmecserét tartunk. Annak érdekében, hogy a, a jelen pillanatban uralkodó helyzetet megbeszéljük egy területen, a ö, túlzott hiány eljárás vonatkozó megbeszélés lesz ez, ez egy nyílt koordinátori ülés lesz, nem ö, közvetíti a webstream, sajtó részvétel sem lesz, így módon talán olyan kérdéseket is feltettünk, amelyeket a közvélemény alatt nem tennénk fel. A tárgyalások eredményét illetően a, azon módosítók tárgyában, amelyek az Európai Újraépítési és Fejlesztési Bank felállításának területi hatájának kiterjesztését illeti a déli és keleti mediterránium térségére, ez az Ekonszabbizottság 73-as szabály szerinti ülése egyet, egyszeri háromadról megbeszélése kerül sor, április 24-én került sor, ahol politikai megállapodás született, és a jövőbeli, írásbeli megállapodás részleteinek tárgyalása folyik, úgyhogy a 70.3-as pont alapján kérdezem önöket, hogy az árnyékelődők hozzá akarnak-e szólni ez a kérdés, ez ha nincs ellenvetés, akkor a megállapított szöveget a plenáris erre terjesztjük, és júniusban kerül szavazásra. Van -e ellenvetés? Ha nincs, akkor így járunk el. Köszönöm. Aztán eszmecserét tartunk Rademacher úrral, az Eurostat vezérigazgatójával. Örömmel üdvözlöm Waltert a szakbizottságunk körében, bizonyal izgalmas eszmecserének nézünk elébe. Megadom a szót, kérem, kezdj hozzá. Thank you, Ms. Chair. Köszönöm, elnök asszony. And, um, well, I would like to introduce... Szeretném bemutatni pár percben a legfontosabb kérdéseket. Uh, honorable members, it is... Tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek majd önök között, és beszélhetünk az európai statisztikai érdekfeszítő kérdéséről, a dolgok jelenlegi állásáról, illetve a stratégiai kihívásokról. Ez egy újdonság, ez a mi meghallgatás. Fontos ugyanis arról beszélnünk, hogy a színvonalas statisztikai adatok segíthetik a szakpolitikai vita kiterjesztését. Statisztikai rendszerünk megújításán dolgozunk már régóta. Az Európai Bizottság vezetésével kemény döntéseket hoztunk, amelyekre szükség volt, és amelyek helyesek voltak. Az önök politikai támogatásával ebben és eltökötsége rendkívül fontos volt a sikerünkben. A politikai kezdeményezés, a jogi, a menedzsment reformok eredménye már látható. Egyetértünk abban, most már mindannyian, hogy megfelelő célt kell szolgálniuk a statisztikoknak, megbízhatónak, kell lenniük annak érdekében, hogy a demokratikus legitimációt támogassuk és a kormányzás, európai kormányzás javulását. A színvonal a statisztika az európai eh, felépítés mindig is fontos része volt. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság egyik első osztálya mm, volt, amely felállt, amelyet az 57-es romai szerződés létrehozott. Júniusban fogom 60. születésnapomat ünnepelni, Három hónappal vagyok idősebb, mint az Eurostat eh, kezdete, amit tulajdonképpen 52 szeptemberére tehető, tehát én nyertem az Eurostattal szemben. Provided them by means of a shared production system. Az statisztikai adatokat az Eurostat vezetésével a nemzeti statisztikai hivatalokkal együttműködve állítjuk össze. Egészen ez idáig ez jól is működött. A statisztikáink segítették az e, európai döntéseket. Beginning from the coal and steel Montan Union in... A Montan Uniótól kezdve az 50-es évektől, tehát a statisztikai adatok sokat segítettek, ugyanakkor a 2000-es évek közepétől kezdve ez a fajta eh, statisztikai együttműködés, illetve a statisztika adatok ezen fajta generálása eh, már nem volt teljesen megfelelő. Politikai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi kihívások eh, megsokszorozódtak Európában. Másodszorban a statisztikai hivataloknak igen komoly erőforrás hiánya kell szembenézniük, csökkentek az erőforrások, miközben a rájuk háruló teher egyre nőtt. Megnőtt a felelősségi körök, politikai és jogi döntések eh, részben fél automatikusan eh, születnek a mennyiségi jelzőszámok alapján, tehát egy korábbi mm, gépezet megváltozott, most már az automatizmus felé mozdultunk el, tehát a jelzőszámok, amelyeket a statisztikai hivatok előállítanak, illetve a döntés között automatikus vagy közvetlen kapcsolat van. Ezen kívül a közelmúltban a sajnálatos események, amelyekre mindenki jól emlékszik, újabb kritikai eh, dimenzióval bővítették ezt a képet. Fontos tehát, hogy megbízható adatokon alapuljanak a döntéseink Eh, tehát a hivatalos statisztika a megbízhatóságához kétség sem férhet, ez alapvető. Nem szabad alábecsülnünk tehát ezeket a kihívásokat. Tisztelt képviselők, ezen problémákra mi a válasz? Merülhet fel önökben a kérdés. Európa a válasz. Európa is megközelítős lehet a megoldás, a minőség, biztosítás és a hatékonyság növelésének ez a megoldása. A párhuzamoságok, átfedések csökkentése és az együttműködés szorosabb átétele a cél. Ehhez azonban egy európai statisztikai rendszert kell teremteni, ez az intézményi válasz. Az elmúlt években a jogi reformok közül jó néhányat kiemelhetünk. 2009-ben a statisztikai törvény a 223 per 2009-es rendelet elfogadásra került az önök részvétele nélkül nem lett volna képes, hogy ezek a normák, mint a szakmaiság, rugalmasság és függetlenség elveit beépítsük az európai statisztikai rendszerbe. Az azóta eltelt rövid idő alatt a statisztikai jogszabálytörvény eh, igen komoly előrelépést hozott. Ugyanebben az évben, azaz 2009-ben bizonyítékokat kaptunk, hogy egy bizonyos tagállamban, Görögországban a költségvetési adatokról nem helyesen megbízhatóan számoltak be. 2010. január 9-én eh, mutattuk be részletesen a problémákat, a görög statisztikai rendszer hibáit feltárva. Az is tudomásunkra jutott, hogy egy tagállamban tapasztalt eh, szerencsétlen sajnálatos események az egész európai statisztikai rendszerre milyen komoly kihatással voltak, amelyek bizony nem sokat segítettek a mély pénzügyi, gazdasági költségvetési válság megoldását, amely azóta is itt van közöttünk Európában, és sújt bennünket. A gyökerenél kívántuk megragadni a problémát, a tagállamokkal együtt az Eurostat Görögország statisztikai hivatalával szorosabbra fűztük az együttműködés szálait, az intézményi reformokat elindítottuk, a költségvetési adatok minőségét javítandó, illetve hogy újra megbízhatóvá tegyük a Görögországra vonatkozó statisztikai adatokat. Etéren komoly haladást értünk el, annak ellenére, hogy igen komoly nehézségek között kellett munkákat végezni. Április 23-ai jelentésünk a negyedik már a sorban, amely a költségvetési eh, és államháztartási hiány adatait megbízhatóan hagyja sorba. Ez eh, valóban komoly sikernek minősíthető, ugyanakkor nem szabad hátradőlnünk, folytatunk kell a kemény munkát. Levontuk a következtetéseket szélesebb körben is, korrektív mechanizmusokat vezettünk be a költségvetési adatokra, különösen annak érdekében, hogy a nemzeti szinten minél hamarabb fény derüljön, hogyha nem megfelelően alakulnak a statisztikai adatok, vagy a jelzőszámokon kívüli adatok várhatóak. Ehhez az Európai Parlament támogatását is elnyertük. Célunk, hogy megakadályozzuk, hogy ezek a sajátos események újra megtörténhessenek. For instance, and largely at your... Például azzal, hogy az adatgyűjtést eh, rendszerezettebbé, rendszerszerűbbé eh, tettük, ahogy azt önök is eh, kérték a kínlevéségekkel kapcsolatban, illetve szabványosítottuk a IPSAS könyviteli rendszert vezettük be, illetve saját munkánkat is modernizáltuk az Európai Statisztikai Adatgenerálás rendszerének bevezetésére. 2009-ben az Európai Bizottság elfogadott egy nyilatkozatot az úgynevezett az európai statisztikai adatok előállítása hogyan tovább az elkövetkezendő évtizedben címmel, amely egy igen ambiciózus eh, munkaprogramot fektetett le az európai statisztikai rendszer eldolgozására. Valóban rendszer szintű változásról van szó, amelyen mindenki nyer, az európai statisztikai rendszer minden résztvevője nyer ezzel, és remélhetőleg erőforrás problémáikra is megoldással szolgálhat. Nem könnyű ez a feladat, hiszen az egész jogi keretet kell eldolgoznunk, összesen 350 rendeletet egy integrált jogi keret létrehozásával, ami lehetővé teszi, hogy több adatból generáljuk a statisztikákat, ez az átfedéseket, párhuzamoságokat elkerüli, és a szinergiákat kiaknázza. Vannak azonban a, fe, a munkákat nehezítő tényezők. Például a tagállamok nem mindig vannak megfelelő mértékben tisztában ezzel a programmal, vagy nem mindig szívesen osztanak meg adatokat másokkal. Az adatok titkosságáról is nehezen folyik a vita európai szinten. Jó néhány tagállam rugalmasabb megközelítés szeretne, kevesebb keretrendelettel, és inkább több másodfokú jogszabályjal, például a delegált aktusok használatát, az EUMS 290-es cikkében leírt módon. A Nemzeti Statisztikai Hivatalokkal együttműködünk a prioritások átdolgozásában, illetve a hivatalos statisztikák katalógusán. Célunk az, hogy a felszabadítsunk erőforrásokat olyan statisztikai adatok előállítására, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik. Tisztelt képviselők! A gazdasági és monetáris unió csak akkor működhet megfelelően, hogyha számíthat a megbízható minőségi statisztikai adatokra. És az euró övezet vezetésében is, ahogy önök is mondták, központi szerepet kell, hogy játszanak a statisztikai adatok. Mi az üzenet? Az, hogy egy európai statisztikai rendszernek függetlennek kell lennie, ez az új gazdasági kormányzási csomagba, a hatos csomagba is beépült. Ezt a mandátumot örömmel fogadtuk, az Európai Bizottság ezért javasolta azt, hogy a statisztikai törvényt módosítsuk, hogy egyértelmű kritériumokat fektessünk le arra vonatkozóan, mit jelent az effektív, hatékony függetlenség, a statisztikai hivatalok együttműködése, az adminisztratív források fel, jobb felhasználása, illetve az adatvédelem, amely tehát a tagállamok és az Európai Bizottság közötti szintet érinti, annak érdekében, hogy az EU-s reformok valóban nemzeti szinten is megvalósuljanak a gyakorlatban. Most pedig várom az önök tanácsait, hozzájárulását, és remélem, hogy segítenek ebben a egyébként a ránk váró egyébként nem várhatóan nem túl könnyű együttdöntési folyamatban. Az Eurostat feladata az, hogy mi is azt a keretet próbáljuk európai szinten lefektetni, amit várunk a nemzeti hivatal, a statisztikai hivataloktól, a kötelező minőségi szabványok bevezetése a makrogazdasági hiány eljárásban, illetve az Európa 2020-as stratégiában jelenik meg. Ezeket nem lehet automatikusan átfordítani, de szeretnénk, hogyha ezek a minél magasabb színvonalak lennének ezek a szabványok. Most véglegesítjük a másodlagos jogszabályokat a statisztikai szankciókra vonatkozóan, amely a hatos csomagból származik, és amely eh, az önök szívéhez oly közel áll. Természetesen az új fejleményeket a gazdasági kormányzás terén is figyelemmel követjük. Például a kettes csomag, a Tupac terén, hiszen korán fel kell mérnünk azt, hogy a statisztikai eh, szabályokra ez milyen kihatással lehet, ezen a téren mi lehet a mi tennivalónk. De nem csak a gazdasági kormányzásra kell odafigyelnünk, a programozási eszközökre vonatkozó javaslatainkat is benyújtottuk 2013-17 közötti időszakra a, az európai ez a 2010-es, vagyis a az országos tagállami költségvetési jelentésekre vonatkozóan. Remélem, hogy eredeti javaslatainkat önök majd jól fogadják. Lesznek még más javaslatok is, például egy új egységes belső piaci statisztikára vonatkozó javaslat. Ez az úgynevezett SIMSTAT. Ez roppant ambiciózus javaslat, amely a jelenlegi intrastat helyét venni át, annak érdekében, hogy az unió belső piacán folyó munkát valóban figyelmet tudjuk követni. Végezetül az Eurostat és az Európai Statisztikai Rendszer együttműködésének az a célja, hogy minél megbízhatóbbak legyenek a statisztikai adatok, például a GDP and Beyond 2007-es kezdeményezésére következően megpróbáljuk megteremteni az alapját annak, hogy megfelelőek legyenek a gazdasági statisztikáink, Social... Olyan adatokkal, amelyek az a növekedés társadalmi és környezetvédelmi hatásait is magukba foglalják. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az európai statisztika nagyon méreható reformokon ment át az elmúlt években, és az intézmény is. Ez helyén való. Egy ténylegesen európai statisztikai rendszer létrehozása volna maga a válasz a kihívásokra. Reformjaink egy új proaktív stratégiát szolgálnak, mely az eredményes integrációt célozzák, az irányítás, a tervezés, az Európai Statisztika létrehozása tekintetében az Eurostat, mint az Európai Unió Statisztikai Szolgálata ezen e-, erőfeszítéseket hivatott segíteni. Tudom, és örülök is annak, hogy nem állunk egyedül ebben a munkában. Az önök támogatása rendkívül értékes számunkra, és remélem, bízok abban, hogy ez így is marad majd egy elhatározott erőteljes támogatást kell ahhoz, hogy politikai terveink valóságá váljanak, és az európai statisztika az állampolgárok tényleges érdekeit szolgálja, még erősebben, mi ma teszi. Ez, ez a feladat nem opció, kemény kihívásokkal kell szembenézzünk, ám az jó európai integráció céljait is kell szolgáljuk várom, hogy újra meghívjanak, majd is megosztassam azokat a tájékoztást önökkel, amelyek révén jobban megérthetik azt önök is, hogy miképpen tud az európai statisztikai rendszer hozzájárulni jobb kormányzáshoz és a jobb szakpolitika képzéshez Európában egy gyorsan változó világ keretei között. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Walter. A szakbizottságunk mindenképpen a barátod illetve az Eurostatnak a barátja abban az értelemben, hogy megpróbáltunk nagyobb hatáskört adni a gyurosztatnak. Hosszas, hosszas harca volt ez a szakbizottságnak, legalábbis amióta én itt vagyok, és legalább sikerült néhány dolgot véghez vinnünk a six kel és más kapcsolatban is, és máshol is. Most pedig meghallgatjuk a kérdéseket, és elő, először Eduard teszi fel a kérdést. Nem tudom, hogy a koordinátorok kívánnak-e kérdést feltenni. Uh, well, Sven K. Sven vagy K. Ti kértek szót? Hát, akkor abban a sorrendben vegyük azt, ahogy jelentkeztek. Edward. Igen, először is üdvözöljük Önt itt. A statisztika általában sokkal fontosabb, mint maga a deficit vagy a, az adóság ráta. A statisztikák azok, amelyek pontosan a magját képezték a problémának abban az országban, amit ön is említett. De el kell mondjam, hogy más országok is bizonyos módon hozzájárultak ahhoz, hogy nincs igazán pontos információnk, statisztikánk a szemlákkal, a mérlekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy harmonizált legyen a könyvelési standard, illetve a, a könyvelés a közférában, és ugyanúgy, ahogy a privát szektorban is, a, ahhoz változás kellene. Van, van olyan, ahol más a cashflow rendszer bizonyos országokban. Uh, to the uh, commission. De ez félrevezető lehet, és el kell mondjam, hogy néha ez ahhoz vezet, hogy kreatív könyvelés jön létre. Nem tudom, hogy önök ezzel elégedettek-e. <clears throat> Um, azt gondolom, jelen pillanatban arra szorítkoznék válaszomban, hogy ki kell egyenlítenünk azt a tényt, hogy nem létezik minden tagállamban egy forma számviteli rendszer. Azzal kell ezt kiegyenlítenünk, hogy a, a becsléseket kell a legjobban meghatároznunk. A cash flow rendszerről egy átvitt accrual rendszerre makrogazdasági szintről kell indulnunk, itt ezen a szinten megvan annak a lehetősége a, a hiányok betöltésének ezzel a módszertannal. Ám mindenképpen sokkal jobb volna, hogyha ezeket a hiányosságokat már mikroszinten is betöltenék, azaz át, összevethető, ö, átvitt ECRU rendszerű számítára támaszkodhatnánk minden tagállamból egyöntetű keretek között. Ám ezzel nagyon sok érv is szól, nagyon sokan érvelnek eh, ez ellen. Vannak szakmai ellenérvek, van egyfajta szkepticizmus ezen átállása kap, eh, eh, költségeiről és megtérülésével kapcsolatban, hogy vajon mennyire volna az eredmény szemléletű számvétel egyöntött bevezetésének lépése kifizetődő, ezek fényében tehát meglehetősen körültekintőek kell legyünk a megfelelő tanulmányainkban, mennek eredményei ez év végére készülnek el. És egy olyan cselekvési tervre építhetünk majd aztán, mely révén végrehajthatjuk illetve támogathatjuk egy eredményszemléletű rendszer egyöntetű bevezetését a jövőben a tagállamokban, de ez semmiképp sem könnyű feladat az előbb említett ellenérvek és aggályok miatt. Mi szerint költséges lenne ez, a, a közszektor számára nem igazán értelmezhető, sokan ezt mondják, nem releváns. És még parlamenti képviselők, mármint a tagállami parlament, a tagállami parlamenti képviselők sem igen támogatják ezt a gondolatot sokan haboznak egy-egy ilyen nagy változás meglépése előtt, az szemületű számvitel bevezetése előtt. Ez teljesen másfajta átláthatóságot jelentene, meg kéne tanulni a képviselőknek is ezt alkalmazni, ez is némileg ellenérvként hangzik el. Elnök, hát igen, mindig nehéz az átláthatóság kérdését kezelni, következő kérdez, kérdést feltehetik. Köszönöm, Sharon. Köszönöm, Walter, hogy eljöttél a megbeszélésre. A bejelentésed, a, a jelentésed viszonylag pozitív volt, de azt reméljük, hogy nem tart megint 60 évig, míg az európai ö, rendszerhez olyan közel jutunk, amennyire szeretnénk. Az is tény, hogy a, az elmúlt időszakban nagyon sok negatív tapasztalatunk volt. Én 2004 óta koptatom a pacsorokat, és 2005-ben már újra és újra felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Erőszaknak nagyobb szerepkört adjunk. Persze tudtuk, sok mindenki tudta, hogy Görögországgal valami nem stimmel, de igazából nem volt ez kimutatható akkor. Hazám Németország például akkor az ellen szólt akkor fel, hogy az Eurostatnak több hatáskört adjunk és ha visszaemlékszek arra, amit Szikunda kollégám mondott, emlékszem, a frankfurti ö, ellenvéleményekre is akkoriban, miszerint nagyon sok tagállam és, és kormányzat ellene volt annak, hogy növeljük a hatáskört. Két milliárd eurós hiány mutatkozott a, a, a nyugdíj rendszerekben, már akkor is elhangzott ez, és ehhez hasonló érvek. A kérdésem a következő. Ha ma megvizsgáljuk, hogy minden ellen, előrelépés ellenére, amelyről beszélt, vajon tényleg almát almával vetünk-e össze, és nem körtével? Ha egyes tagállamok statisztikai adatait összevetni kívánjuk. Én megállapíthatom, és az előző hozzászóló is erről beszélt, hogy akár egy-egy államon belül is, mint például Németországban, a, például a munkaügyi statisztikai hivatal Wiesbadenben másféle eredményekkel vagy más módszertannal számol, mint egy másik szövetségi államban. Ha ezt látjuk, akkor hát nem csoda, hogy egyes tagállamok között aztán még nagyobb különbségek adódnak a statisztikai módszertan tekintetében. Például, ha azt számoljuk, hogy Németország mennyit exportál Franciaországba, más adat jön ki, mint amit a franciák számolnak ki Németországból bejövő importgyanánt. Hát bizony, akkor nem mondhatjuk, hogy, hogy, a, hogy almát almával vetünk össze, és számtalan példát sorolhatnék fel. Felteszem a kérdést magamban, hogy vajon tényszerűen mondhatjuk-e, hogy ezeket a, ezeket a, a diszkrepanciákat viszonylag gyorsan fel tudjuk-e számolni. A statisztika nyilvánvalóan nem ön cél, a statisztika egy eszköz a döntéshozatal érdekében. Ezért tehát így kell tekintenünk, és amikor a gazdasági kormányzásról beszélünk az Euró- Európában vagy az Eurózónán belül, akkor mindig arra gondolunk, hogy azok a statisztikák, amelyeket önök készítenek, mindig sőre felhívják a figyelmet arra, hogy valamit lépni kell, ám ha, és az államok kötelezettségvállalással kapcsolatban is, sokszor szép vállalások születnek, tehát a, a stabilitási és növekedési paktum emléljünk, aztán a fiskális baktum sorsára, nem mindig ö, tökéletesen működnek ezek, és a bizalom sem mindig érvényesül. Ö, sokszor mindenki a saját adataira támaszkodva igyekszik érvelni, és nem a mások adatait fogadja el. Okay, so um, let's start. Kezdjük a pénzügyi adatok összehasonlíthatóságával. Természetesen ez egy olyan összehasonlíthatósági szintet ért el, amely egyedülálló. A Maastrichti kritériumok az adósság és a deficit esetében az országok között hasonlítunk össze, azon országok össze, amelyek nem össze amelyek esetében a mi adataink nem összehasonlítóak az USA vagy a Kanada adataival, tehát a G20 adataival. Amit eh, itt el akarunk érni, az egy egyedülálló minőségbiztosítási rendszer, amely biztosítja azt, hogy minden szerepvállaló a statisztikai közösségen belül ugyanazokat a szabályokat alkalmazza. De természetesen lehetetlen lenne minden, az összes 350 statisztikán hasonló elveket alkalmazni. Miért? Azért, mert például vannak a vizikultúrára vonatkozó statisztikák, Itt lehetnek különbségek, például az osztrigák esetében, hogy azokat Franciaországban vagy Spanyolországban számolták össze, azok nem ugyanaz, mint mondjuk a deficit, illetve az adósság közötti, az adósság tekintetében tapasztalható különbség. Tehát itt egy új koncepciót alkalmazunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mire, miért szükséges az összehasonlítás, mennyi uh, hiba fogadható el, hiszen minden költségekben mutatkozik meg, erőforrásokat és terheket jelent ez, tehát semmi sincs ingyen. Ezért önök előtt szeretném megtalálni a lehető legjobb módját annak, hogy egy melyik specifikus elem hasznos a 300 statisztika, szem, statisztika közül önök számára. Tehát így kívánjuk garantálni azt, hogy az összehasonlítás megfelelő legyen. A nyugdíjrendszert, a nyugdíjakat is említette. Itt megerősíthetem azt, hogy a bizottság javaslat az ENSZ standardjai alapján. Azt is tartalmazza, hogy a rejtett terheket, például a nyugdíjakat is figyelembe veszik. Három olyan tagállam van jelenleg, amelyek a jelenlegi vitában akadályozni akarják ezt az ÉZA. So they have seen 2010 során Persze vannak nehézségek, de önökkel együtt, illetve az elnökséggel együtt remél, reménykedek abban, hogy meg tudjuk győzni ezt a három országot, és van egy olyan elképzelésünk, hogy 2014-re az adósságot már nyugdíjakkal együtt tudnánk számolni. Vannak a PPP-k, a különleges eszközök, számos innovatív eszköz létezik, és azt is láthatták, hogy a sajtóközleményünkben, amit április 20 án adtunk ki, lehetőséget kínáltunk arra, hogy ne csak a Maastrichti deficit, illetve adó arányokat vizsgálják meg, hanem a kiegészítő információkat is, amelyel már már egy kicsit ki lehet igazítani a kalkulációt a specifikus igényeknek megfelelően, és ezen a vonalon szeretnénk elindulni még ambiciózusabban azért, hogy a Maastrichti adósságkritériummal kapcsolatban még több információ legyen, semmi sem maradhat rejtve. Az, hogy most valóban ugyanazokat a dolgokat hasonlítjuk-e össze, az almákat az almákkal, Ön említette a munkaerőpiacot, vagyis a munkanélküliségi adatokat. Igen, hogyha az országokban összehasonlítjuk a regisztrált munkanélkülieket a statisztikai munkanélküliek arányával, akkor különböző adatok jönnek ki. De ez, ez a rossz hír, de a jó hír azonban az, hogy van egy olyan európai statisztika, amely a munkaerő tanulmány, amely standardizált. Ez az egyetlen olyan adatforrás, ami valóban összehasonlítható, és eh, én erre eh, törekszek, hogy például a német adatokat össze lehessen hasonlítani a máltai, ciprusi vagy francia adatokkal, és az EU-n belüli kereskedelmi eh, kereskedelmi kapcsolatban jelenleg vannak úgynevezett differenciák, tehát egy ország exportja nem egyezik meg az országba, egy másik országba szám az importtal, ez nagyon sok problémát okoz, ez a teljes administratív teher 50%-át teszik ki, a statisztikából érkezik ez, és évek óta arra törekedtünk, hogy sikerüljön ezt a terhet megszüntetni, viszont eddig sikertelenek voltunk. Most már egy új kezdeményezést tettünk, SimStat a neve ennek, a egységes piaci statisztika, és eh, ezzel egy adatfelhőt, adatmegosztást hozunk létre. Egy, egy, ez egy de, de adat Schengen lesz, az, az az adatok egyik országból a másik országba vándorolhatnak, és így nem lesz már kettős eh, mérce. A tagállamok kicsit vonakodnak ettől, mert ezt úgy te, erre úgy tekintenek, mint hogy elveszítenék a szuverenitást, az ellenőrzést, és attól tartanak, hogy a szomszédjaiban kell bízniuk, és ezért van szükség egy egységes európai statisztikai rendszerre a bizalommal kapcsolatban. A monitorozás hozza majd meg a változást, amint ö, ö, ez megszületik, és, a tagá- és hogyha a tagállamok nem követik azt, amit ígértek, akkor mi szabálysértési eljárást indíthatunk, és az Európai Bíróság elé vihetjük az országokat. Ennyit tehetünk, és ezt meg is kell tennünk. Köszönöm szépen! Most már biztosan érti, miért várjuk annyira a három oldalú megbeszélést az ISZI 2010 tárgyában. Biztosan nem félős jelentéstevő ragadja magához mellé a témát, akár lehet, hogy én leszek az. Most a következő údó. Ja, herzlichen Dank. Igen, én is köszönöm Rademacher úr, hogy eljött ma. A mi szakbizottságunk, és erre utaltak többen is, az elnökasszony is, régóta védi az Eurostat jogait, már olyan időponttól, amikor még nem volt a közfigyelem középpontjában olyannyira ez a hivatal, mint ma. Jelen pillanatban persze most még érzékelhető, hogy a, a különböző államháztartás politikai adatok tekintetében rendkívül fontos szerep hárul a hivatalra, ezt mindenki belátja. És a feladatai is nőnek a hivatalnak, és a politikai jelentősége is nő. Mi szeretnénk hozzájárulni az által feltett kérdések révén is a politika szempontjából rámutatni az önök munkának fontosságára. Az eurozóna, amennyiben újra meg akarja találni egyensúlyát, és gazdaságpolitikai utat akar ki, a, a válságból kitalálni, akkor erre statisztikai adatokra van szükség. Nem csak államházatás politikai adatokra, hanem sok kollega gondolja úgy, hogy az, amit úgymond policy delivery-ként meghatározunk, azt is mérni kell, hogy a tagállamok által alkalmazott szakpolitikák milyen kihatással vannak. A, a 2020-as stratégia egy, egy, egy bürokratikus kifejezés erre. Kérdés azonban, hogy például a fiatalok közötti munkanélküliség elleni harc mennyire hatékony, vajon az integrációs intézkedések eredményei mennyiben mérhetők össze mennyire jók vagy mennyire rosszak a tagállamok ebben, mennyire jól működnek az oktatási rendszerek, ennek eredményei, mennyiben mérhetők a beruházások és a, a képzés minősége, az ellátás, az egészségügyi politika mennyire jó, a profilaxus alkalmazásánál, vagy a betegségek megelőzése, fellépése tekintetében a társadalmakban ezeket a jövőben még erősebben és jobban kell mérni ezeket a, ezeket a kérdéseket, és szerintem akár szankciókkal is megsúlyozva, és rá kell jönnünk, hogy legalább olyan fontosnak kell találnunk ezeket a kérdéseket. Tudjuk persze, vannak automatikus szankciók, amikor mérhető hiba alakul ki. Ám kérdés, hogy a statisztika felkészült-e arra, hogy az EU 2020-as politika keményebbé válását megcélozza és segítse? Milyen politikai támogatásra, hátszélre tartanak önök igényt ahhoz, hogy az adatok megbízhatóságát garantálni tudják, és ez irányba tudjanak előrelépni. Okay. Um, so my answer would be... Válaszom a következő. A minőségbiztosítási rendszer, amelyet a pénzügyi adatokra, fiskes adatokra vezettünk be, ezt terjesztenénk ki. Tehát a mag adatok, vonatkozóan már létezik egy elég kemény, elég szigorú rendszer. A minőség biztosítása érdekében. A következő lépés a makrogazdasági eredményjelző tábla, az úgynevezett jelzőszámok. Az eredménytábla hm, szerepelnek olyan jelzőszámok is, amelyeket eh, nehezebb lesz minőségbiztosítani mert ezen adatok gyűjtése nem csak az állami szektorhoz kapcsolódik, hanem a magánszektorhoz is, például a háztartásokhoz, így nehezebb lesz nekünk biztosítani ugyanilyen magas szinten ezek megbízhatóságát, minőségét. Mire gondoltunk tehát? Egy megfelelő minőségbiztosítási rendszert szeretnénk az eredményező táblán szereplő jelzőszámokra vonatkozóan. Tehát az EDP adatokra eh, van egy statisztikai rendelet, és ennek a tetején csücsül a 479-es rendelet, amely a kormányzati adatokra vonatkozóan biztosítja minőséget. Azt szeretnénk a következő körben, hogyha ezt kiterjeszthetnénk az eredményező táblára is. Aztán harmadik lépésként az Európa 2020-as stratégia főbb jelzőszámaira, majd az alsóbb jelzőszámokra is ha ezek stabilizálódnak és valóban felhasználják őket, akkor biztos vagyok benne, hogy a politikai vitában, ha felhasználják őket, akkor mindenképpen egy tűzfalat kell majd építeni körüljük, hogy valóban Charles Goodhart híres törvényét emlékeztetnék mindenkit, ha politikai célokra használunk egy jelzőszámot, már egyből nem számít megfelelő jó jelzőszámnak. Van tehát egy visszajelzési e, kör a Maastrichti deficit adatok, a Maastrichti szerződés létrejöttét megelőzően igazából senkit sem érdekelt. A szerződés életbelépésével ez a statisztikai adat értelmet nyert, a döntéshozatali gépezetben, ettől válik érdekessé egy jelzőszám. Nem akarom itt rögtön az elején javasolni ezt, hiszen ez erőforrás sok kérdése is. Ez pedig vissza is kanyarodtunk az európai megoldáshoz. Az európai rendszer ugyanis eh, párhuzamosan eh, működik, újra feltaláljuk a kereket, a spanyol viaszt minden tagállamban, ez nem eh, túl célra vezető, e minőségbiztosítási rendszerek működtetésére is meg kell találni az embereket. Köszönjük, Sven! Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen Rádemacher úr, hogy eljött ma ide hozzánk. Szeretnék néhány pontra rámutatni a jelentésünkből. Az egyikről már szó esett, ez pedig az indikátorok kérdése volt. A 2020-as stratégia esetében ez nagyon döntő fontosságú, az önök honlapján is ki van ez emelve Viszont az a helyzet, hogy a környezetvédelmi statisztikák esetében az adatok 2009-ben befejeződnek, és nem tudjuk, hogy mi történt 2010-ben, és a 2010-es, 11-es adatok még nem elérhetőek, és ez természetesen nehézé teszi a munkánkat politikai szempontból, mert eh, májusban kapjuk meg az ajánlásokat az európai szemeszter szempontjából, tehát nem igazán hallunk olyan ütemben, ahogy kellene, ezért az érdekelne, hogy hogyan tudnának aktualizálni még jobban. A következő pontom az a contingency liability-hez kötődik, ez a függő kötelezettségek, a nyugdíj mellett milyen ilyen függő kötelezettségek vannak még. A six six-pack kapcsán és fontos ez, mert semmi értelme annak, hogyha az államadóságok, a deficitek egy párhuzamos számviteli rendszerben, garanciákban bújnak meg, és nem pedig adósságként tüntetik ezeket fel. Ez egy nagyon fontos kérdés lenne, érdekelne, hogy itt mit tesznek még. A jelentésünkben kifejezetten benne van az, hogy nagyobb felhasználóbarát felhasználó barátabb adatokat szeretnénk, tehát olyan grafikákra van szükség, amelyek valóban alkalmazhatóak, például a havonta készülő frissítések kapcsán jobban, hogy ezek komplexebbé válnának, benne lennének az országonkénti felbontások. Én nagyon lelkesen használom az önök arataikat, úgy gondolom, hogy sokat lehetne még azonban itt tenni, és kíváncsi lennék, hogy az Európai Parlament kívánalmait milyen formában fogják majd figyelembe venni. Köszönöm. So, the... Nos, az első kérdés azt hiszem a legnehezebb számomra. Az nevezetesen, hogy a társadalmi és közvetlenül adatok frissítését javítsuk, hiszen az adatforrások teljesen más jellegűek, mint a gazdasági és pénzügyi adatforrások. Persze nagyon elkötelezettek vagyunk, hogy a GDP adatokból és a többiből is látható, hogy, hogy frissítsük adatbázisunkat, és nagyon szorosan együttműködünk más bizottsági szolgálatokkal is ennek érdekében. Nem, itt nem csak az Eurostatról beszélünk itt tehát, hanem az utolérési stratégia első körében a GRC-vel is például javítani szeretnénk az együttműködést, hogy a statisztikai mérések és az úgy nevezett frissített adatok közötti különbséget, vagy még fennálló hézagot áthidaljuk. Persze a kérdés az, meddig tudunk eljutni, egy olyan egy olyan modellel, amely a, a megfigyelés alapú statisztika alapján áll. De sokat tudunk javítani, látható például az árstatisztikák múltját megvizsgálva, vagy a, a fogyasztói árindex alakulását, amely most már nagyon friss, frissített módon, módszertamban valósul meg. Egy gyorsabb folyamatban jön létre a negyedi, negyedéves, meg az éves tagállami számviteli adatok alapján, és bizonyal mondhatom, hogy javítható lesz a munkánk a, a különféle társadalmi adatköröket illetően is. Kizárva ebből, ebből a erőfeszítés céljából a, a munkaerőpiac adatokat is, mert azokat, is, azokat már most is nagyon, nagyon friss adatokkal tudjuk mérni. Aztán van az e, e, e, EU-Silk adatrendszer, is, és a közlekedelmi adatok tekintetében az energiaadatok javított, azokat javítottuk már, például a 2012-es évre vonatkozóan sokkal gyorsabban tudtuk az adatokat kibocsátani, mint a korábbi időszakban. Vannak azonban egyéb még problémás területek, ahol van javítani való. Tehát, amit lehet, beruházunk, befektetünk abba, a felad, abba hogy hogy a statisztikai adatszolgáltás a lehető legjobb minőségű legyen, együttműködve például a JRC-ban dolgozó kollégáinkkal, egyes indikátorokban mutatkozó hiányosságok leküzdésében. Ami a contingency liability illeti, és a, a Sixpack ügyét, én négy típusát különböztetném meg a pótlagos információnak. A közkorporációk általános adói, a kormányzati szint, aztán a kormány, az állami nyugdíjak szintje, a negyedik pedig a PPP-kből adódó implicit kötelezettségvállalások. E négy kategória tekintetében a tervünk az, hogy önöket egy teljes körű tájékozatással láthassuk el, tehát teljes kosarat kapjanak, információ kosarat, egy átnyerő, átfogó képet a pénzügyi helyzetet, illetően egy tagállamra vonatkozóan. Erre törekszünk. Ám szeretném azt újra hangsúlyozni, hogy a Maastrichti ö, adósság mérése a, a mindennek a szíve. Ezt jogilag kell, hogy publikáljuk egy bizonyos módszertan szerint. Az euró atyai meghatározták egy bruttó koncepcióban a hiány értelmezésének mikéntjét. Tehát a kintlevőségek oldalán kell ezt meghatároznunk, nem a készlet oldalon. Ám mind a kettőre hatással van ez, természetesen a könyvvitel mind a két oldalára, és nagyon nehéz eh, a kettőt integrálni, akkor, hogyha csak egy, egy egyoldalú indikátor alapján számolunk. Tehát, hogyha a bruttó eh, adóság eh, tömeget szeretnénk mérni, akkor nyilván a könyvitel mind a két oldalon, oldalán vizsgálódnunk kell. Tervünk az, hogy ezt ilyen módszertanban végezzük, sokkal inkább, mint most. Az utolsó dolog, kérdés a felhasználó barát volt az adatszolgáltatásnak. A holnap és a holnap után igényeit is vizsgálnunk kell. Nagyon örülünk annak, hogy foglalkoznak, foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Szorosan együttműködünk több felhasználói körrel is, egy éve, évi ö, felhasználó elégedettségi ö, felmérés alapján is mondható, hogy felhasználóink elég, elég meglehetősen elégedettek az adat hozzáférés tekintetében, ám bizonyal javítható a munkánk, és ennek felmérésében önökre is szeretnék majd számítani. Köszönjük szépen. Sophie? Um, yes, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Just a, a brief question because... Egy rövid kérdésem lenne, mert válaszában már expozíjában már igen pozitívan beszélt. Mindenről, amelyről megállapodtak, az új európai struktúrákról, szabályokról, de aztán a válaszokban már körültekintőben fogalmazott a végrehajtással és azok hatással kapcsolatban vissza kell, hogy gondoljak a tavaly őszi időkre, amikor kollégája, igen, pessimista, vagy legalábbis negatív volt az a kapcsolatban, hogy az elfogadott szabályokat, például az etikai kódexet, magatartási kódexet mennyire lehet átültetni a gyakorlatban. Közös fizetőeszközt használunk Európában, mennyire kell figyelembe venni a nemzeti hagyományokat, az érzékeny kérdéseket, nemzeti modelleket, döntéseket, mert ez mind nagyon szép és jó, amíg mindenki csak a saját pénzért fizető devuzájáért, valutájáért felelős, de közös a felelősségünk az elmúlt években egy ország problémája, hogy azt láthattuk, eh, a többi országot sem adja érintetlenül. A kettő tehát összefügg. Van jó néhány ország, akik egész egyszerűen nem hajtják végre az elfogadott döntéseket, tehát a statisztikák, hogy is fogalmazzak diplomatikusan, eh, nem nőnek fel a feladathoz, nem megbízhatóak, miközben vannak eh, más országok, akik betartják a játékszabályokat, mégis ők is szeretnék esetleg az előzők eh, munkája hiányának a levét. Nos, egyszer voltam optimista, és udvarias, de persze vannak dolgok, amelyek eh, akadályozzák a munkánkat. Az európai, általános európai statisztikai rendszer végrehajtása eh, terén azt hiszem elég őszintén fogalmaztam, hogy mik a blokkoló faktorok, mik, a, mik azok a szempontok, amelyek megnehezítik a munkánkat. Nem csak a statisztika terén eh, van ilyen helyzet, ez az átalakulás, a koordinált nemzeti működő rendszerekből először egy nemzeti egységekből felépülő európai rendszerrel, hát ez fájó, nehéz átalakulás, morfózis ugyanakkor egyetértek azzal, hogy eljutottunk arra pontra, ahol valódi és valóban úgy kell végrehajtani a rendszert, hogy 2009-ben az Európai Statisztikai Rendeletben lefektették, mert egy európai statisztikai rendszerről beszél, nem a nemzeti rendszerek koordinálásáról. Említettem már az egységes belső piaci statisztikát, a Simstatot. Képzeljék csak el, hogy Hollandia GDP-jét most már külső kereskedelmi statisztikák alapján számolják, amelyek nem koherensek a, mondjuk a többi tagállam GDP-re alkalmazott adatokkal, mert a Hollandia mondjuk azt mondja, hogy nem, bízunk a szomszédoktól kapott import adatokban, majd mi azt megmérjük magunk, és aztán ezt használják a GDP számolásra. Látja, hogy mire gondolok? Minden tagállam saját módszerével számolja a GDP-t, de nincs koherencia, mert mert de facto más adatokból táplálkozik a GDP számolás. Javaslatunk, hogy ennek a tolerancia intervallumnak a végére jussunk el, hogy statisztikai kifejezésekkel éljek. A következő fontos kérdés a demográfia. A lakosok számára vonatkozom van egy bizonyos tolerancia, persze nem 10%, de elég nagy a tolerancia ahhoz, hogy eh, ez aggodalomra adjon okot, hiszen nem minden tagállam ugyanúgy számolja a valóban az adott ország területén lakók számát. Önök is megkapják majd azt a javaslatunkat, amely egyértelműen leírja, hogy a lakosok számát egy meg eh, definíció és eh, módszertan alapján kell tenni, mint ahogy azt tesszük mondjuk a, eh, az osztriga statisztikák esetében. Az elkövetkezendő évben lesz majd egy Ratmus teszt, amely megmutatja azt, hogy valóban az európai statisztikai rendszer változása életszerű talán láthatták, hogy a német tartományokban a, Bundes, a német Bundesrat a 223-as rendelet elleni véleményt adott ki, mert hogy ez sérti a szubszidiaritás elvét Németországban. Ez az a harc, amit meg kell vívnunk. Sorry to say. Sajnos ezt kell mondjam. Uh, thank you. Köszönjük. Hans Peter Martin. Thank you, Mrs. Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rádemacher úrán is a rajongója vagyok, és személyes okból kifolyólag sajnos nem voltam képes arra, hogy kövessem a által végzett lépéseket, pedig szerettem volna. Az a kapcsolatos Spiegel cikket olvasta Emma már. Hát igen, ettől feláll a szőr a hátunkon, hogy úgy mondjam. Olaszország. Ö, azt kérdezik, hogy Olaszország hogyan tudott csatlakozni az eurozónához, és ha jól olvasom, ebben az Eurostatnak is nagy szerepe volt. Tudom, hogy már régóta volt ez, de amire szeretnék kiukadni, az nem az, hogy mit fog tenni, hanem az, hogy milyen fajta következetés lehet ebből levonni. Tehát 98 környéken Olaszország bizonyos trükkökkel szebb mérleget adott le. Valószínűleg ezekről önök többet tudnak. De eladták például a az aranykészletekből valamennyit, állítólag, és ezt nyerességet könyvelték el, viszont állítólag ehhez nem járult hozzá a, a, az EU. Tehát lehet, hogy ezt e, politikai nyomás alapján tették, de mindenképpen ezt látni kell, hogy politikai felelősség is van, és az illetékes azt írja a címben, hogy bizonyára egyfajta rizikó volt Olaszország felvétele, tehát ennek alapján mit fognak majd javítani például a illetékességi kör, a munkamódszerek, illetve a finanszírozás tekintetében? Annak érdekében azt tudják mondani, hogy ilyen ne forduljon elő, és mi hiányzik még önöknél, mert lehet, hogy holnap Olaszországban Lengyelország lesz. Nagyon nehéz az európai projektnek az egész konstrukciója, és eh, politikai okokból kifolyólag eh, sokkal szebbé teszik a dolgokat, mint ahogy ez volt például 98-ban a Schröder-Kohl választási kampány kapcsán is láthattuk ezt, tehát lehet, hogy megint lesz egy ilyenfajta konstelláció majd. Önök hatóságként hogyan készülnek fel arra, hogy eh, ez ne forduljon elő, és eh, mit, mi, kell ahhoz, mi kell ahhoz önöknek, hogy ne lehessen ezzel ismételten visszaélni. Választ, természetesen el fogom olvasni a Spigelnek a cikkét. Már letöltöttem, az iPad-emre, de még nem volt időm elolvasni. De ez a 90-es évek végére utal vissza az a cikk, amikor az Eurostat helyzete, az Eurostat pozíciója, az erőforrásai az Eurostatnak teljesen mások voltak. Tehát nem lehet összehasonlítani. Csak hogy egy indikátort mondjak, nem is volt akkor még egy olyan, olyan részleg, amely pénzügyi statisztikákkal foglalkozott volna. Két-három olyan munkatárs volt, akik eh, foglalkoztak eh, az ide vonatkozó statisztikákkal, és eh, és utána pedig szembe kellett néznünk mindenfajta innovációval, olyan szempontból, hogy befolyásolás jött létre a pénzügyi statisztikákkal kapcsolatban. Tehát számomra az az indikátor, hogy a 90-es évek végén csak három ember foglalkozott ezzel a témával. Most, most már 50 ember foglalkozik csak a pénzügyi statisztikákkal. öt tagállamban már folytatunk ezzel kapcsolatban párbeszédet, és nem csak a központi statisztikai hivatalokban látogattunk el, hanem az önkormányzatokhoz, a regionális képviseletekhez, ez Németországban is megtörtént, Ausztriában is megtörtént ez, és úgy gondolom, hogy most már kijelenthetjük azt, hogy egy állandóan fenntartott adattárunk van, amelyel fel tudjuk mérni a pénzügyi helyzetet minden egyes tagállamban. És amint azt látnánk, hogy az adat minőség esetleg csorbát szenvedhetnek, akkor azonnal egy módszertani beavatkozást teszünk. Ezt általában akkor alkalmazunk, mikor ilyen kockázat áll fent. A fiskális adatokkal kapcsolatban most már teljesen más időket élünk, mint a 90-es évek végén, 98-ban, hogy mi hiányzik számunkra, mi hiányzik az Eurostat perspektívájából. A probléma mindenképpen az erőforrás kérdése, illetve a nemzeti tagállamokban lévő kollégák befolyása és szerepe, hogy hogyan koordinálják, ellenőrzik azt, hogy mi történik náluk de ez része annak a javaslatnak, amit benyújtottunk a statikai rendeletre vonatkozó módosítókhoz. Tehát szeretnénk, hogyha a koordinációs szerepe nőne a nemzeti hatóságoknak, és ez számomra az a hiányzó láncszem, amelyel a különböző fővárosban munkálkodó kollégáink már statisztikai hatáskört kapnának arra, hogy valóban befolyással legyenek arra, ami történik az adott országban. Köszönöm, Liam. Merci. Alors moi j'ai trois questions précises. Euh, la première... Köszönöm. Három konkrét kérdésem volna. Az első Görögországgal kapcsolatos. Nos, vajon az Eurostat tudatában volt-e annak a problémának, ami a görög adóssága kapcsolatos adatok megbízhatóságát illeti, még az államadóság válság elindulása előtt. Érzékelte ezt az Eurostat? Ez kapcsolódik az a kérdés, amit Olaszország kapcsolatban tett fel kollégám. Szeretném a Aztán azon indikátorok kapcsán, amelyek révén a gazdaságpolitika irányítható, a jelenlegi vitában a Fiscal Compact esetében a strukturális hiány volt a vita homlok terében. Azt szeretném tudni, hogy ezt az Eurostatban akarják-e alkalmazni, és hogyan számolják és milyen relevanciát indikátoroknak, mert nagyon sok közgazdász azt állítja, hogy nagyon gyorsan változnak ezek az indikátorok. És a strukturális hiány nagyon szorosan kapcsolódik a folyó ö, hiányhoz és a, a gazdaság ö, folyó keresleti adataihoz. Tehát az indikátor értékelését szeretném öntől hallani, vajon a folyó gazdasági a, a politika irányításában milyen szerepet kaphat ez? Tudnék semlegesítheti egyes aspektusait a, az egyéb információknak. A harmadik kérdésem pedig a környezetvédelmi politikákhoz kapcsolódik. Az ENSZ alkalmaz egy emberi fejlesztési indikátort, amely a növekedés minőségét igyekszik mérni Vajon az Eurostatban alkalmaznak-e ilyen, vagy tervezik-e ilyen típus alkalmazását? De az emberi ö, ö, fejlődési úgymond statisztikai kategóriát, kategóriát így gondolják-e használni. Köszönöm. Hogy van az Eurostat tudta-e, hogy mi a helyzet Görögországban? Hát ezzel kapcsolatban visszamennék a 2010. január jelentésünkre, mely kimondotta, ugye kérte, hogy nézzék meg a sajtónyilatkozatokat az évek során 2005 óta. Elmondható, hogy az Eurostat egy kivétellel mindig fenntartásait fejezte ki az görög adatokkal kapcsolatban. Mindig kérdőjelet illesztettünk a görög adatokra vonatkozó bejelentések után. Úgyhogy ez bizony megerősítette a, a mi kétségeinket, határozottan kifejeztük ezeket, tudtuk, hogy vannak gondok. Ugyanakkor egy kicsit olyan helyzetben voltunk, mint az államügyész, aki ugyan látja jeleit, indikátorait a, a cselekménynek, ám bizonyítani nem tudja. Mi is így voltunk ezzel. Megkérdeztük Görögországban dolgozó kollégáinkat, feltettük az összes szokásos, ilyenkor szokásos kérdést. Én személy szerint is egyik első misszióm az Eurostat kötelékében Görögországba vezetett. Megkérdeztem, ezt megnézték, ellenőrizték ezt, meg ezt, meg ezt. Ők pedig írásban, a miniszter alárásával erősítették meg, hogy minden rendben van. Szóval, tehát lehetetlen volt számunkra, hogy bizonyítsuk ennek ellenkezőjét. Így módon hát azért meglehetősen szokatlan megfogalmazásokat alkalmaztunk, például a 2010-es jelentésünkben is, ahol azt mondottuk, hogy szándékos ö, félrejelentés történt, ami a szakbizottság nyelvhasználatában bizony meglehetősen erős kifejezés. Tehát helytelen adatokkal kellett dolgozzunk, és nem volt hatalmunk, nem volt hatáskörünk arra, hogy hogy hát kinyissuk azt a szekrényt, és azt mondjuk, hogy a, a, az azt mondjuk, hogy mutassák már meg ezt, meg ezt a mérleget. Erre nem volt hatáskörünk, és amikor láttuk a, a, a könyvelést, most már látjuk a könyvelést, látjuk a könyveket, most már nem bírunk fenntartással. A strukturális deficittel kapcsolatban ezt nem használjuk a statisztikai módszertanunkban, sokkal inkább a hiány az ISA szabályozásban meghatározott módszertanára támaszkodunk. Ez az általános kormányzati hiány éves és negyedéves alapon való mérését tartalmazza. Persze a negyedéves adatok már jól mutatják, a, a fel, a, hogyan fluktuál, mennyire, mennyire volatil, vagy mennyire ö, mozog ez az érték. A, a következő index az HDI, mert az ENSZ alkalmaz, az emberi fejlesztési kategória, mi ezt nem alkalmazzuk. Több bírálat érte tudnélik ezt a kategóriát. Tudnék, ez kapcsolódik, az hdi kapcsolódik egy pontozási rendszer. Az HDI egy sor indikátort alkalmaz, amely a hivatalos statisztikákból táplálkozik. Ám mi nem látjuk ezt az összefüggést. Az, hogy a hivatalos statisztika összeadható volna, agregálható volna, mondjuk 24-25 különféle területet mérő indikátor egy olyan pontrendszerbe volna agregálható, ami ezt a általános indexet eredményezne. Ez olyan kompozit indikátor módszertan, amelyben belül a pontozó rendszer normatív jellegű. Én azt ajánlom, hogy nézzék meg a weboldalunkat, és ott a fenntartható fejlődési jelentését az Eurostatnak, ahol minden alkotó eleme megtalálható az emberi fejlődési indexnek, amelyeket politikai célértékekkel összemérve sorolunk fel. A 2020 Európa, Europe 2020-al kapcsolatban is ez a módszertanunk, tehát a meghatározott indikátort vesszük, és aztán idősorokon vetjük össze a mért értékeket ezzel a célértékkel. Tehát egy, egyfajta, mint az időjárás jelenti szimbólummal lehet mutatni, hogy a, a süt, napsütés mutatja, hogy rendben megy a dolog, ha villámot látnak a felhővel, akkor például nem jó úton halad, a, nem jó pályán van a, a, a mért mozgás. Ez egy jól olvasható és szerintem jobban értelmezhető jelentés arról, hogy Európa hol halad jó pályán és hol nem, mint egy más módszer engedné meg. Ami az, hogy az, állam, illető, hogy az állampolgárok hogyan látják a szakpolitikát. 2013-ra belefoglalunk a jelentésünkbe egy olyan részt, amely a, a, a, a jólét érzetet mutatja, tehát hogy az állampolgárok mennyiben, hogyan látják, hogyan érzékelik saját, saját jólétüket. Egy a ö, jövedelem és élet minőségi kérdőív alapján mérjük ezt, mérjük az adatokat is, a munkaerőpiacon, a oktatás, egészségügy adatait, ám ezt kiegészítjük egy az állampolgár percepcióját saját értékel, szubjektív értékelését tartalmazó elemmel, amelyben az állampolgár saját életminőségét hivatott értékelni, és ezáltal kapunk egy teljes körülképet nem csak a száraz adatokról, hanem arról is, hogy ezt, mindezt hogyan érzékeli maga az állampolgár. A final Utolsó hozzászólunk következik. Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí. Yo quisiera... Köszönöm. Una es muy, muy concreta. ¿Cómo... Köszönöm szépen. Szeretnék kérdést feltenni. A, a statisztika hatásai, például a KKV-k esetében a bizonyos szabályok alól való mentességről beszélnek, ez nem fog majd statisztikai torzuláshoz vezetni európai szinten? vagy másfajta módon fogják begyűjteni az ide vonatkozó adatokat? Fontos-e az, hogy valóban valós idejű legyenek a, a statisztikák a 2020-as stratégiában, ugyanis különböző államokat és különböző régiókat kell majd figyelembe vennünk. Hogyan lehet majd a regionális különbségeket, illetve statisztikákat figyelembe venni az EU 2020-as stratégiája kapcsán? So if I may, I would like... Ha megengedi, akkor szeretnék különbséget tenni a két kérdés között a régió, illetve a hatásra vonatkozó kérdés között. A hivatalos statisztikákban nem mérjük még annak a hatását, a politikai intézkedések hatását, tehát a közvetlen politikai hatástalmányokat nem végzünk. Itt és ott néha előfordulhat, hogyha belőlik a normális programunkba. Tehát tulajdonképpen tükröződik a jelzőszámokban a politikai döntések hatása. Ugyanakkor nincsen közvetlen kapcsolat a között, amit azt mondja, hogy itt van például egy politikai területről származó döntésekből a KKV-kra hároló terhek mennyisége, változik a törvény, és akkor látjuk, hogy mennyit változik a KKV-k terhe. Ezt egy szabályos költségmodellel lehet mérni, amely jó néhány tagállamban elérhető. Előző ételemben német statisztikai hivatal vezetőjeként a statisztikai hivatal volt felelős a költségmodellért, és Németország a mai napig tudna önnek ilyen adatokkal szolgálni, de egyelőre ez nem hivatalos európai statisztika még, jegyzem meg optimistán. A régiókra vonatkozóan pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban fontos felvetés, hiszen jó néhány jelzőszám esetén egy kis országot, egy kis tagállamot, mondjuk Szlovéniát nem érdemes összehasonlítani Franciaországgal. Például munkaerőpiac, vagy szociális statisztikákat. Itt regionális lebontásra van szükség ahhoz, hogy ezek összevethetőek legyenek. Ez azonban költségesé teszi a statisztikákat. El tudja képzelni, hogy egy megbízható adatot egy régióra beszerezni megfelelő um, adatmintára van szükség abban a régióban. Ugyanakkor főként a szociális és környezetvédelmi statisztikák területén mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyenek ilyen regionális lebontású adatok, amelyek közelebb állnak ahhoz, hogy mondjuk a Mezzogiornót Szlovéniával vethessük össze, hogy tényleg eh, forró méretű régiókról beszéljünk. Walter. Köszönjük, Walter. Ahogy az elején is említettem, az Eurostat oldalán áll az Európai Parlament. Emlékszem, amikor Németországot képviselted, akkor a trialógus során bizony voltak csörtéink, eh, villogtak a pengék, a régiós adatok terén bizony eltért a véleményünk. Szövetségi szintre nehéz volt Németországban biztosítani az adatokat, ha jól emlékszem, és az Eurostat aggodalmát mi is osztjuk, osztottuk is eh, itt az Európai Parlamentben. Ezért is van az, hogy mindig megpróbálunk az Eurostat kezében minél nagyobb hatalmat adni. Bár csak a trialógus típusú tárgyalások során jött volna ez létre, nem a válság tanácskozások során, hiszen sajnos nem ugyan, ugyanoda vezet, de nem ugyan úgy ez a folyamat. Nincs igazán kérdésem elnökként, csak annyit akartam elmondani, hogy az önök oldalán, a ti oldalatokon állunk, hiszen a megbízható, pontos adatok mindenki számára fontosak. Hogyha egy tagállam szuverén módon önállóan szeretne a saját adatai felett rendelkezni, a GDP adatai felett, akkor ez olyan, mintha saját maga, maguk akarnák eldönteni, hogy mi legyen az államadóság besorolásuk. Egész egyszerűen, ha nem összehasonlíthatóak az adataink, nem almát hasonlítunk almával, akkor az fabatkát sem ér. Köszönöm, hogy itt volt, és remélem, hogy még egyszer ellátogat majd hozzánk. Roppant érdekes volt ez az eszmecsere, és mint mindig alapos tudásról tett tanúbizonyságot. Do we have any other business? Van bármi más a napi rendünkön? Az egyéb napi rendi pont alatt nincs egyéb. Következő ülésünkre május 14-én kerül sor itt Brüsszelben. Furcsa az időzítés. Délután fél öttől től este nyolcig tart majd. Roppant fontos szavazás lesz ez. A TUPEC, a CRD, CRD és a jelzálók kölcsönök témájában szavazunk majd május 14-én fél öttől től este nyolcig.